akik 300 éve élnek eh, Ukrajnában, szabadon utazhassanak eh, anyaföldjükre, és eh, ezt kell elősegíteni. Köszönöm. Andrikéne asszony. Mininke, visai neseniai